Mes chers collègues, bonjour! Kedves kollégák, jó napot! Kedves kollégák, jó napot kívánok! Folytatjuk a munkát, hogyha egyetértenek, és azonnal lássuk A tematikus fősz európai törvények védelmű szóló tanulmányával kezdjük. Elkezdjük a délutáni ülést, és a Zsandikus Foszály tanulmányát a védjegyekről. Halljuk, itt vannak a szerzők, üdvözlöm őket a bizottságban, hadd mutassam be őket nagyon gyorsan, Richard Weston, egyetemi tanár, a Central Lancashire Egyetem tanára, és Herbert Hamele elnöke és alapítója az Eco aki a Network for Sustainable Development, és ön fogja bemutatni ezt a bizonyos tanulmányt. Az idő betartására nagyon oda fogok figyelni, csak 6 perce van. Nos, akkor kérem, hogy kezdje Weston úr, öni a szó. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, és beszélhetek a tanulmányunkról önök előtt. Kollégám Herbert a védjegy szakértő fogja kiegészíteni, amit mondok. Szeretném összefoglalni a tanulmányt. Azért írtuk, mert sok védjegy van, és ezek sokféleképpen csoportosíthatók. Nyilván tudják, hogy ezek ismeretlenek a nagy közönség előtt, túl sok van, nem tudják a különbséget, és ez a vállalatoknál is problémát okoz, nem szívesen vállalják a védjegyeket. Nos, 250 védjegy van körülbelül, és 130 körülbelül a fenntarthatósággal kapcsolatos. Ez nemzetközi szinten van, hogyha regionális, subregionális szintre megyünk, akkor sokkal több van helyi idegenforgalmat, az országos idegenforgalmakat mások jellemzik, más védjegyek az egyik leghosszabb ideje eh, létezik a Q eh, Spanyolországban, ennek a penetrációja eh, kb. fél százaléka. A vállalkozások fél százaléka fogadta el. Tehát ez már elfogadottnak számít. Ezzel a kérdéssel tehát foglalkozni kell. Ezért tettük meg. voltak korábbi próbálkozások, az Európai Bizottság több tanulmányt készített, és megpróbálta bevezetni az európai turizmus minőségét, de hát az első születésnapjukat sem érték meg. Tehát nyilvánvalóan bizonytalan a helyzet a szubszidiaritással kapcsolatban, és figyelembe kell venniük a szkeptikusok véleményét, valamint azokét, akik ezzel kapcsolatban pozitívan gondolkodnak, mert pedig vannak ilyenek. A fenntartóság ő sikeres volt az első EU Eco Lab hogy létezik. Elég jól elfogadták egyes országokban, 5-6 olyan ország van, ahol országos szinten támogatják. Tehát látjuk, hogy behatoltak a piacra. Nemzeti szinten támogatni kell a másik kettő inkább management szempontból érdekes másik két védjegy. Nos, az egyik fő tevékenységű az volt, hogy a az érdekeltekkel beszélünk, az általános érdekeltekkel, tehát civil szervezetek, idegenfaj szervezetek, valamint a védjegykibocsátó szervezetek. Mindannyian egyetértetek, hogy fontos a védjegy, és fontos a minőséget javítani a fenntarthatóságban is tehát más irányt is kell venni. A, az érdekelek kétharmada úgy gondolja, hogy a magas szintű, tehát a nemzeti, nemzetközi védjegyek jobbak, mint a helyi szintűek. A, nem intervencionisták, a védjegy odaítélő szervezetek. nem kívánnak lehetetlent. Meg kell említeni, hogy a tanulmányunkban az érdeketek kb. negyede, vagy kicsit nagyobb része ellene volt annak, hogy szabványt vagy védjegyet vezessenek be ez is része a helyzetnek, ezzel együtt kell megérteni a helyzetet. Hát meg kell értsék, hogy nem csak plusz adminisztrációt jelent ez nekik. Megnéztük, hogy milyen a jó gyakorlat, esettanulmányokat néztünk európai és nemzeti szinten, hotel csillagokkal kapcsolatban például, és úgy láttuk, hogy, úgy látok, hogy ez túlél. A személyes véleményem az, hogy ez csak a szállás szektorban működik. A kezeti tagjai a hálózatnak vesznek, és talán még Dánia csatlakozott, de új csatlakozók alig vannak. Különböző szinteken vannak ezek a védjegyek, ezt tudatosítani kellene. Már mondtam, hogy a Q védjegy, különösen a Q védjegy a minőséget hivatott biztosítani, és inkluzív 23 alszektor van jelen, amikor odaítélik, és hát vannak az online platformok, objektív lépéseket jelent ez, hát nem könnyű közelíteni a helyzeteket Reméljük, hogy ezen az úton el lehet indulni, mert érdemes arra, hogy tanulmányozzuk. Azt hiszem, hogy a konklúziók nyilvánvalóak. Hogyha azt akarjuk, ez működjék, akkor a többi EU-s politikával együtt kell működnie, kölcsönös támogatás szükséges ezekkel. Tudatában kell lenni, hogy a vállalkozások többsége a, az idegenforgalomban KKV támogatásra szorulnak, és egyszerű kell legyen az adminisztrációja a tagságnak. Két-három emberről van szó, nincs idejük az irodában, túl sokat ülni. Online kell megoldani az ő integrálásukat. Nem egyszerű dolog, de érdemes megtenni. Hiszen sikeresek a maguk módján. és megfogták a közönséget másként, mint a védjegyek a hagyományokkal az EU intervenció, az EU közbelépése szerencsés lehet, nem újabb védjegy szükséges, hanem összefogni a szereplőket. Erről ne feledkezzünk meg. egyszerűsítést próbálok mondani. A fenntarthatóságot és az egyszerűséget kellene kombinálni. Nem mindig járnak együtt. Egy ötcsillagos szálló számára nehéz megfelelni a fenntarthatóságnak, mert nekik más kritériumaik vannak de kell legyen egy úti terv, és akkor azt lehet követni. Ajánlások a tanulmányban. Az első kettő az, hogy le kell ültetni az embereket asztal köré, hogy beszéljék meg a szkeptikusokat is, azokat, akik nem nagyon válaszoltak nekünk, mert nem akarnak, nem érdekeltek, gyanakvóak. Be kell vonni őket, értsék meg, mik a problémák, értsük meg, mik a problémáik, és elindulni együtt az utam hiszen ők is jelentős kisebbség az Európai Bizottság korábbi erőfeszítéseiben sikerült bevonni őket. Az STC-vel is párbeszédet kell indítani. Tanulni kell a tapasztalataikból, összehasonlítást kell végezni, európai verziót lehet csinálni ők is változtak, tanultak, tehát nem kell feltalálnunk a spanyol viaszt, hanem tőlük eltanulhatjuk, amin ők már keresztül mentek. A nemzetégen forgalmi szervezeteket arra kell bátorítani, hogy működjenek együtt a létező vidéke például mystery shops-okat végeztek Skóciában, ebből lehet tanulni a javulás irányába mutat. A szállás helyeket, szállodákat nem büntetni kell, hogy elveszünk egy csillagot, hanem fölfelé kell nyomni a minőséget. Ez nagyon jó példa rá. Össze kell fogni az embereket. Pozitív célt kitűzni, arra sokkal jobban ugranak helyi úti célok kielése is fontos, és az utolsó pont, nincsen egységes politika. Az egész iparágot be kell vonni ebbe a támogató tevékenységbe. Köszönöm szépen! Köszönöm eh, szépen. Köszönöm. Kollégájának adom meg a szót. Herbert Haméle úrnak 6 percben. Ha szeretnék kiegészíteni, köszönöm. Egészen meglepődtem, hogy nekem is ilyen hosszú felszólalási időm lesz, mint kollégámnak. De nem csak azért jöttem önökhöz, hogy ide utazzak. 100-250 védjegy működik ma Európában, különbözőek, eltérőek, néha 30 éves múltra tekintenek vissza, mások pedig csak idén kerültek létrehozásra. Eltérő részesfelek támogatják azokat eh, a hotelágazatban, NGO-kban, eh, utaztatókban, nemzeti kormányzatok eh, hozzák létre ezeket a tanúsítási rendszereket, és ezeknek mind-mind túl kell élniük az idő szavát, és sokan, számosan kérnek ilyen bizonylatokat, ilyen tanúsítványokat, fenntarthatósági szintjük jogalkotáson túli bemutatására. Európának, és ez a célja, nagy előnye, e trend Európának. Én a csapatomban ezen ö, 30 éves múltra visszatekintő munkát, komparatív munkát végzek Európa és a világ többi része között, és nemzetközi versenyágazatban, az idegenforgalomban látom, bizonyítékok mutatják, és ö, jelzik azt, hogy a környezetvédelmi fenntarthatósági védjegyeket leginkább a nemzeti turisztikai igazgatóság például Németországban is támogatja tavaly egy jól felismerhető kezdeményezést indított útjára a fenntartható tapasztalat Németország címmel persze bizonyítékokra kérdeznek rá a kezdeményezés útra indítói, és a zöld kezdeményezés a marketing és promóciós tevékenységében a világ szintjén is ezt az alapinformáció forrást 32 ügynökség irányába kommunikálja. 600 hotelnél a promócióban, a reklámban kifejezetten megjelenik ez a védjegy és más kezdeményezéseket. Nagyon üdvözlendő mindez, de ez csak egy példa és első lépés. Számos más vállalkozás, étterem, tevékenységek, utazási csomagok is olyan tevékenységek, amelyek igénylik ezt a védjegyet. De mitől lesz mindez európai speciális erősség? Mitől lesz ez minőségi és fenntarthatósági preferált, ajánlott turisztikai szolgáltatás? szemben más vállalkozásokkal, a világ más pontjainak szolgáltatásaival vannak bizonyítékok. Ha például a környezetvédelmi minimum standardot vizsgáljuk, akkor az Ecolabel az EMAS Management rendszerrel együtt egy igen magas színvonalú, világszinten elismert, nehezen elérhető és überelhető elvárás és védjegy ez a környezeti komponense a fenntarthatóságnak, a fenntartható idegenforgalmi ajánlás iránymutatásának, szabványának Európában. A globális kritériumból, általánosságból indult ki, és kifejezetten európai erősségre appellál, és használják, mint ajánlást mint egyfajta szelekciós mechanizmust. Minden egyes védjegy esetében, mondván mi erősek vagyunk ebben Európában. Azok a ö, utazási irodák, azok a ö, 250 vagy 150 ö, védjegyből 20-30 rendkívül ütős, erős európai követelményekre appellál környezetvédelemre, fenntarthatóságra, kulturális, szociális és regionális fenntarthatóságra, plusz még minőségi kritériumokról is szólnak ezek a védjegyek. Ez óriási segítség lenne, értékelnék azon nemrégiben útjára bocsántott kezdeményezések is, amelyeket még nem tudtunk tanulmányozni, mert idén kezdtük el és azok is csak idén kezdődtek. Például Németországban 10 eh, ezer eh, utazási irodanak van eh, fizikális irodája, plusz online üzletek, plusz vannak még olyan vállalkozók, vállalkozások, amelyek utazásszervezéssel foglalkoznak az információs rendszerek, az ilyen utazási ügynökségek esetében, amikor egy ügyféllel szemben ülnek egy iroda mögött, akkor úgymond egy zöld levelet jelentetnek meg, amelyen minimális követelményeket jeleznek. Például a szállada, amely a csomag része, egy tanúsítványjal rendelkezik. abban a Global Sustainable um, Tourism and Council, Council um, elismerése uh, szerepel. Uh, Travelport Australia, ez egy olyan rendszer, amely a Galileóval is összeköttetésben áll, azt mondják, hogy nem csak ilyen elismeréssel, hanem eko, öko védjegyel is rendelkezik, környezetvédelmi fontossággal bírnak ezek Európában, és ők ezt is Ausztriában kívánják előmozdítani. A foglalói portálok is, nem az Airbnb, hanem az Eco Airbnb, és még másik 20 ilyen portál is európai iránymutatásokra vár, tőlünk várják a feedbacket. Utolsó kérdés, amelyre utalni szeretnék, az az, hogy mindezt megtehetjük, de konzultálva együttműködve a meglévő védjegyekkel, amelyek helyi, regionális, nemzeti, eh, európai és nemzetközi szinten is működnek, tapasztalatok megosztására, a normák, európai normák javítását célozzák meg, és közösen egy nagyszerű ö, skálájával kívánnak előállni a fenntarthatóságnak, minőségnek, minőségnek, amelyet a fogyasztói szint határoz meg. Én azt gondolom, hogy ez a megközelítés rendkívül ígéretes. Köszönöm. Monsieur. Nagyon szépen köszönöm Hamele úrnak. Azonnal megnyitom a vitát a kollégákkal. Wim van den Kamp úr, öné a szó. Mikrofont kérjük bekapcsolni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést kér Claudia Montero és Luis de Grande Spanyolországból és Portugáliából. Ők a turisztikai szakértői a néppártnak, mert tehát nem tudtak eljönni, elnézésüket kérik. Hála Weston és Hamele uraknak sokkal jobban értjük most már, hogy mi is ö, történik ebben az ágazatban. Mert ténylegesen sok esetben egy kicsit elveszettnek érezzük magunkat. Én, ha elmegyek szabadságra, sokszor megkérdezik tőlem, hogy miért nincs ilyen európai turisztikai védjegy. Mi pedig ugye itt az Európai Parlamentben vitázunk az Európai Unió kulcs feladatairól. Timmermans alánök úr beszélt a kis és nagy dossziékról, Weston úrnak egy hasonló kérdést szeretnék feltenni. Az Európai Bizottság ismételten egy új kezdeményezést indít, meglátjuk, hogy ebből irányelv lesz, vagy valamilyen közlemény lesz a turisztikai védjegyről. Néhány hónappal ezelőtt a Népártban a különböző európai jelzőtáblákról volt vitánk. A a jelző berendezésekről nagyon keveset írnak a, a média a sajtóban, még kevesebbet a turisztikai védjegyekről. Én személyesen egy olyan szállodába szeretek menni, amely nem regisztráltak a TripAdvisor-on, és nincs semmiféle ellenvetésem a TripAdvisor ellen, de egy, soha nem megyek olyan szállodába, amely az ő listájukon rajta van. Ez olyan, mint a ö, ö, kínaiak, akik viszont szívesen mennek a, azokba a szállodákba, amelyek a TripAdvisor listáján rajta vannak. Aztán ott van a mm, Guide Michelin. Tehát mindenki, aki jól akar étkezni, megveszi a saját Gid mislenjét, tehát miért nincs a turisztika terén egyfajta Gid mislenünk? Azt hiszem, hogy nagyon sok információt kaptunk a jelentésből, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a fő feladata az Európai Uniónak. Nagyon sok az új start-up vállalkozás. Ezek a listák esetleg kontraproduktívak a startupok számára, és egyáltalán ezt, ezt a híres listát hol is keressük. Na hát Természetesen a jelentés minőségét nem akarom kétségbe vonni, nagyon jó, de talán nem ezek a prioritásaink. De Monte asszony következik most. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek ezért a nagyon érdekes tanulmányért, a kollégákkal együtt, tehát akik itt elsősorban a akik a turizmussal foglalkoznak, mindig azt mondjuk, hogy nagyon keveset foglalkozunk uniós szinten az idegenforgalommal, pedig a minőséget igenis javítani lehet, ösztönözni lehet a minőség javítására, ami a védjegyeket illeti. Nagyon-nagyon sok a védjegy, jó lenne itt is szabályozni a rendszert, harmonizációra van szükség, azért, hogy az Európai Unió kívülről ö, érkező turisták is világosan lá, lássák, hogy mi a helyzet. Két megfontolásom van, és két kérdésem is van az első dolog. Ugye, amikor itt beszéltek, én megpróbáltam egy platformra rá csatlakozni, a védjegyeket, illetően a kritériumokat, illetően, és semmit nem találtam itt most a interneten. Tehát a védjegyek egyszerűen nincsenek raj, rajta a különböző applikációkon. Uh, 95%-a a turistáknak azonban különböző applikációkat használja fel, tehát a digitális rendszeren keresztül próbál foglalni mondjuk szállodát, tehát jó lenne, hogy, hogy mindez meg lenne. Ezt, tehát akkor ehhez kapcsolódik az első kérdésem, hogyan lehetne a digitális operátorokat bevonni ebbe a rendszerbe. Hogyan lehet tehát a védjegyeket promotálni? A második megfondolásom és kérdésem a következő. Nagyon sok esetben a, a környezettel kapcsolatos kérdésekre is felhívják a figyelmet, sok esetben megpróbálják a különböző utazási irodákat csökkenteni a költségeiket, akár a szállodai költségeket is. Az embereknek megvannak a különböző szokásaik, amelyeket tovább akarnak vinni a szabadságuk alatt is, akár a szállodai, akár a, az étkezési szokásaikat illetően. De gratulálok, hogy nagyon sok embert bevontak ebbe a tanulmányba, nagyon sok érdekelt fél van benne, látom, nagyon sok az olasz fél is, nagyon jó. Itt arról van szó, hogy sokan szakértők, kimondottan a környezetvédelem területén, nagyon jól ismerik a helyzetet, és nagyon jó turisztikai lehetőségeket nyújtanak, védve a környezetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, de mondta Foster asszony önkapszolt. Köszönöm szépen. Elnézést szeretnék kérni a paneltől, de egy kicsit később érkeztem Köszönöm szépen ezt a tanulmányt. Én az online iparban dolgoztam néhány évvel ezelőtt, a szállodák szerződéseivel foglalkoztam. Nincs semmiféle ellenvetésem a védjegyek ellen, hogyha a védjegyeket a megfelelő módon használják fel, mert nagyon jó útmutatót jelenthetnek az emberek számára hogyha az emberek sok esetben ugye megnézik a védjegyeket, összegyűjtik őket, aztán eldöntik, hogy hogyan is járnak el. A, ami a fenntarthatóságot illeti a turizmus területén, nem csak Európa, Európai Uniós szinten, hanem a tagállamokban, globálisan is fontos a utazás szervezők szerepe fontos. Az emberek is egyre inkább tudatában vannak annak, hogy milyen lehetőségeik vannak és milyenek nincsenek. Megvannak az európai standardok, az EU uniós határokon belül, de látjuk azt nagyon sok esetben nem tudjuk, hogy egy négy csillagos szálloda az tényleg egy négy eh, csillagos szálloda-e, vagy egy eh, három csillagos szálloda egy másik országban esetleg négy csillagos, is fordítva. Tehát eh, mm, például a szállodák csillagozási rendszere, rendszerét is meg kellene valahogy határozni, harmonizálni ami az embereket illeti, az utasokat illeti, számukra az a fontos, hogy tiszta, biztonságos környezetben legyenek. Ugye voltak széndioksziddal kapcsolatos problémák, élelmiszer problémák is felmerültek. Tehát mondjuk az emberek, hogyha meleg klímájú országban mennek, akkor saját maguk felelősek természetesen a az ott tartózkodásukért, de biztosítani kell számukra a megfelelő lehetőségeket. Úgy gondolom, hogy az állat jólét is egy nagyon fontos terület. A sok turista eh, érdekelt például abban, hogy nagyon szép kis eh, szállodákba menjenek, aztán a delfinekkel találkozzanak például, aztán ott vannak a kóbor kutyák, sok esetben az adott ország nem vállal felelősséget az ilyen kóborkutyákért, vagy, vagy más területekben például, hogyha lovagolnak, vagy szamár, szamára ülnek fel a turisták, tehát mindenképpen figyelembe kell mindezt venni. Az emirátusok például, amikor hirdetik az útjaikat, felhívják a figyelmet. Például az elefántok terén is ugye el akarják adni természetesen az útjaikat, de sok esetben nem a fenntarthatósággal foglalkoznak, pedig van egy adott országnak felelőssége abban is, hogy biztonságos állat jólétet biztosítson, hogy az állatokat úgy neveljék, ahogy azt mi az Európai Unióban elvárjuk tehát szeretnék néhány referenciát ezzel kapcsolatosan látni a szövegben. Itt nagyon nagy a turisztikai ipar különben, uniós szinten mindenünk megvan, és ez olyan dolog, amire építeni lehet, alapozni lehet. Köszönöm szépen, Fosztaszön Krámer úr, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bemutatásért és a tanulmányért, amit eh, elmondtak valóban nagyon fontos, több mint 250 védjegy van, hogyan ismerik ki magukat a gazdaság életi résztvevői idegenforgalomról van szó, akkor tudjuk tudni, hogy a turisták hogyan ismerik ki meg magunkat. Én nem szeretnék 250 védjegyen végvenni, hogy mi működik, eh, mi jó inkább akkor nem foglalkoznék vele, ha én lennék az turista. Egyszerűsíteni kéne a dolgokat, szerintem ebbe az irányba kell menni. Hogyan lehet európai szabályt megvalósítani, hogy politikai szándékkel. Hogyha ez nincs meg, akkor nem lesz európai védjegy. Fontos, hogy a gazdaság élet szereplői és az ügyfelek kiismerjék magukat. Tudni kell, hogy a gyakorlatban az EU hogyan tudja támogatni a nemzeti szintű tevékenységet, hogy jó legyen az együttműködés. Szeretnék egy másik témára is rátérni, talán tudják az Eurovélo úton végigmentem. Amit látom, az egyrészt csodálatos, máskor pedig hát elég borzasztó volt. Kolopcsekbe mentem. Előtte nagyon jó bicikli út volt, és kiírás, hogy az Európai Unió finanszírozta. Ez az Euró 10 és 13-as út volt. És aztán láttunk egy feliratot lengyel oldalon, de olyan részek is voltak, ahol nem volt ö, ö, kiírás. Ruma, Romániában ö, pedig csak románul volt a felírás. Ez Európai Unió, tehát finanszírozta. De én nem tudok románul. Ö, és sokan nem tudnak még. Szeretném megkapni ezeket az információkat. Hogyan fogadhatja el a bizottság, hogy egyes dolgokat finanszíroz, anélkül, hogy ezt Európa tudná? Nem kell uh, kírni felöltetlen németül, legalább angolul. Ugyanez a cseheknél. Igen, angolul. az Elba mentén végigmentem. Nagyon jók ezek a feliratok, de nem volt semmi angolul. Egy másik példát veszek, egy ellentétező. Szerbia nem tagja az EU-nak. 750 kilométer bicikliút van. 150 km a Duna mentén, és egy nagy plakát hirdette szerbül és angolul, a 13-as kerékpár út, tehát 720 kilométerre követhető volt Szerbia, nem tagja az EU-nak, és nagyon jó példáját adja annak, hogy mit kell tennünk. Felteszem a kérdés a bizottságnak. A lengyel tapasztalatok önök szerint nem fontos, folytassuk, csak adjuk az alapokat, egyszerűsítsük a dolgokat az ügyfél számára, rendben, de hogyha közelebbről nézzük, akkor látjuk, hogy az ügyfeleknek és a turoperátoroknak, az szervezőknek szükségük van védjegyre. Európa ezt adja. Szeretnék visszatérni egy előző problémára nemzeti önzésről van szó. Nem értik meg egyesek, hogyha európai védjegy van, akkor az nem csak pénzbe kerül, hanem valamit hoz is. Szeretném ezt is megkérdezni a bizottságtól, hogy miért késlekednek évek óta, miért nem kezdeményeznek, és mondják azt, hogy pénzt fognak költeni az Exxonnál kozzebb kerékpár útra, de csak akkor, hogyha európai védjegy lesz rajta. Nem kell semmit feltalálni, csak használni azt, ami van. Köszönöm, Kramer úr. Nekem is lenne két kis kérdésem. Először is védjegyről és fenntarthatóságról beszélünk. De mi van a fenntarthatóság mögött? Mik a kritériumok mindenkinek? Mindenki ki tudja számolni az útja során, hogy én, Karim Adeli, mennyit őre rombolta a környezetet, miközben vakációztam. Igen, hát érzékenyé kell tenni mindenkit mi van a fenntarthatóság mögött, mik ezek a kritériumok, mikre alapulnak, mit veszünk figyelembe. Az egész idegenformi láncolatot Domati asszony beszélt a szállókról például, de ott van a közlekedés kérdése, és a helyi rész is. A fenntartható turizmus az, ami nagyon helyi a területhez kapcsolódik. Ez az első kérdésem. A második kérdésem, amit szeretnék megbeszélni önökkel, az hát előretekintés. A tanulmányok alapján hogyan látják a ö, fenntartató fej, ö, turizmus jövőjét? Önök szerint, szakértők szerint ö, mely útvonalakat kell kövessen a munka, ahhoz, hogy fenntartható legyen az idegenforgalom. Mi az fenntartható idegenforgalom önök szerint? Európai védjegy kell, mindenki azt mondta. Rendben. De a Gid Michelin-nel való összehasonlítás, jó, hát nagyon szeretek enni, Vim, hogy, hogy tudom, hogy mondhatsz ilyet. A, mi is Lauti könyvben a kritériumokat <clears throat> csillagok jelzik, hogy mennyire teljesítették. De kik adják a csillagokat? A szakemberek, volt séfek adnak csillagokat. <clears throat> A konyhára. Az egy csillag kevés, három csillag sok, stb. Kik fognak kiadni védjegyeket. Milyen eszköz, konkrét eszköz alapján fogják megadni. Ezt szeretném tudni. Mindegyikük kap, hát kedves leszek, három ö, perc, 47 másodpercet kapnak, hogy válaszoljanak. Na jó, négy perc legyen. Kivel kezdjük? Weston úr, nem, Amel úr. Fenntarthatóság. Tessék. To keep along... Nos, hogy rövidre fogjam. Nem szabad abba a csapdába esnünk, hogy kombináljuk amennyire lehet a minőséget és a fenntarthatóságot, mármint az elvárások szintjén a minőséget úgy határozhatjuk meg, a vevők határozzák meg, és a vevők, az ügyfelek, fiatalok, akiknek esetleg más az elvárások a minőséggel kapcsolatban, mint idősek csoportjai. Az idősek esetleg valami csendes helyet keresnek. Nos, ez csak egy aspektus, amit szeretnék aláhúzni. Hát ezt az ügyfelek határozzák meg. A fenntartásosságot nem az ügyfelek határozzák meg, hanem az ENSZ, a fejlesztési célokkal, a 12-essel, a fenntartható termelés és fogyasztás például, <clears throat> ez a termékekre vonatkozik, a disztribúcióra, illetve a fogyasztásra. A fogyasztás valóban felelősség, az információ meg kell legyen, legyen hozzáférhető, vegyék figyelembe és olyan módon kell eh, tálalni, hogy vonzó legyen és érthető. És itt sok szervezet és ember Európában eh, sokat fejlődött, de még nincs európai irányítás. Eh, nem kell a védjegyeket másokkal helyettesíteni, nem szorulnak rá de európai iránymutatás szükséges. Egyes kérdésekben nem tudok részletesen kitérni, de annyit mondanék, a védjegyek megbízhatóságáról szólnék. Foster asszony beszélt erről. Természetesen, hogyha megnézzük a 150 védjegyet, a fenntartható menedzsment tekintetében ez események is vonatkozik, vendéglátásra, szinte az egész láncolatra, akkor vannak kiváló szabványok, de nem a legjobb az ellenőrzés. Tehát a hihetőség ugyanolyan fontos, mint az ígért fenntarthatóság. Ezért néhány hónappal ezelőtt kiadtunk, és ezt az Erasmus Plus finanszírozta egy globális védjegykeresőt. Én mint rendezvény, vagy szállító, vagy vendéglátó, meg tudhatom, hogy milyen védjegyek érhetőek el. És megnézem, mi a különbség, és még ennél is jobb, az utazásszervező ráklikkelhet egy térképre, és megnézi, hogy kik a tanúsított vállalkozások. Ez nagyon fontos, mert nagyon gyakran nem tudjuk, hogy mely szállodák, vállalatok rendelkeznek tanúsítványjal. Az új rendszerben lehet látni, össze lehet hasonlítani más destinációval lehet, hogy mi kicsit most rosszul állunk, de hát hogyan érték el a többiek a jó eredményt? Miért csak 60 van, amikor máshol több? Akkor fel kell a figyelmet, információt szerezni, és azt mondani, hogy igen, itt egy erős oldalt tudhatunk magunkének, vagy tudunk kiépíteni. Ugyanez más országokban, hogyha megnézzük a ö, nemzetközi utakat, például a kerékpárutakat, ez minőség. az út a kerékpárút a nagykövete lehet a fenntartható ö, de nem szabad megálljon a határon. Meg kell vizsgálni a programokat, és a támogatott projektek, az EU támogatott projektekben nagyon sok jó gyakorlat van, és ez kiváló ötleteket adhat, kiváló lehetőségeket, hogy összekapcsolódjanak. Köszönöm szépen. Weston úr négy percre szót kap. Köszönöm szépen. Nagyon röviden akkor fog foglalkozni Fanekamp úr kérdésével, az EU ö, avatkozzék-e be? Ebbe. Tudom, hogy határozott vélemények vannak ezzel kapcsolatban. Ö, tudósként, amikor elkezdtem a munkát, akkor agnosztikus voltam. Megpróbáltam megtudni, hogy ö, mi ö, a megfelelő választ. Tudtam, hogy milyen választ várnak el, a kérdés olyan egyszerű. A jelenlegi rendszer működik-e? A jelenlegi védi jegynyújtás működik-e? Azt hiszem, hogy a válasz nem. Túl különböző, túl sokféle, a szavahihetőség nem tökéletes van, ahol csak írni kell, és megkapják a védjegyet. Nem, a rendszer nem működik. Második kérdés, amit meg kell válaszolnunk, hogyha teszünk valamit, az javítani fogja a helyzetem. Csak hogyha javítani tudunk, akkor kell fellépni. Tehát nagyon elővigyázatosnak kell lenni, ne felejtsük ezt el. Amit teszünk, az a helyzet javítása az ügyfeleknek és a vállalatoknak. Hogyha ez sikerül, akkor rendben, hogyha ö, nem, akkor be kell ismerni a fiaskót. Hát, de mindesetre meg kell próbálni. Közgazdászként az a véleményem, hogy a jelenlegi rendszer sok bizonytalanságot okoz a fogyasztónak. Bizonytalanság a fogyasztók körében komoly akadálya, hogy bármit tegyünk. Beszéltünk, miért bejöttünk arról, hogy miért nem használnak az emberek helyi köz, tömegközlekedési eszközöket, hát, mert nem ismerik a rendszer, nem tudják, hogy hol vegyenek, mennyit figyeljenek, milyen okoskártya szükséges hozzá. Meg kell érteni ezek a különböző védjegyek, a különbözőségük a bizonytalanságot növeli. Tehát valaminek meg kell változnia. Ha hiszünk benne, hogy jól tudjuk megoldani, javítani tudunk, akkor kell neki fogni. És azt hiszem, hogy ez oda vezet, hogy feltük a kérdés, mi a fenntarthatóság három témában, a környezetben, a gazdaságban és a társadalomban. Ezeknek kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, mind a három jelen kell legyen. Amikor vállalatot ö, alapítunk, működtetünk, akkor nem szabad a környezetet lerombolni. Ö, az Esőt Királyság dél, kell, dél-nyugati részén vannak olyan települések, hogy gyakorlatilag csak üdülők vannak ott. Ez nem jó egyensúly. munkaalkalmakat is kell keresnünk, és meg kell, tart, meg kell védenünk a jövőt a társadalmi szerkezetet. Nem vagyok nagyon optimista, de köszönöm szépen. Beaucoup, monsieur Amel, vous vouliez... úr, szeretett volna még valamit hozzátenni? Igen, köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony. Nem elnök úr, hanem elnök asszony természetesen. Valamit elfelejtettem elmondani az ENSZ esztítsi végrehajtásáról nem régiben. 200 tagállam OECD országban eh, járt el egy jelentés, eh, itt nyugat-európai részvétel az OECD országok nak nem sikerül a saját esztétjeiket 2030-ra eh, megvalósítani, főleg a 12-es fenntartható fogyasztás, ott igen piros a lámpa, a biodiverzitásnak eh, az esete a szárazföld, eh, valamint a klíma változás, enyhítése, ezek mind-mind piros lámpás célok, olyan kritériumok, amelyeket számos fenntartható és környezeti védjegyben megtalálunk. A tanúsított vállalkozások Európában már jól teljesítenek. Ez egy százalék, de lehet ebből 10 százalék is. A hoteleknél akik, amelyek nem kérnek ilyen tanúsítványolást, mert úgy gondolják, hogy erőteljes turisztikai üzenetre várnak még a turizmus szintjén. Támogatni kell a turizmust a fenntartható fejlődés útján. Elnök asszony. Köszönöm Weston és Améle úrnak az Európai Bizottság felé fordulok, amennyiben egy eh, e témakörben kívánnak szólni. Három percben a turisztikai védjegyekről. Stopperrel a kezemben átadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. A vita és a tanulmány prezentációja is bemutatta, mennyire összetett a kérdés. Teljes mértékben megértjük a bizottság részéről az össz, ezen összetett jelleget. A javaslatot a bizottság terjesztette elő 2014-ben önkéntes kritériumok minőségi elvének EU szállás védjegyeztetését a szubszidiaritás alapján a tanács véleményt alkotott, és minden kezdeményezés, amely a turisztikai védjegyekről szól, európai szinten, az ebben a kontextusban értelmezendő, érzékeny a kérdés, és alapos megfontolást igényel. A szolgáltatások ugyanis egész skálájáról beszélünk, a szálloda, a szállásolás kérdése, éttermek és a turisztikai ökorendszer részét képezik. Nagyon-nagyon fogós tehát a kérdés. És igen, konkrétnak kell lennünk. Másrészt néhány meglévő minőségi vígyegy már működik, a bizottság a fenntarthatóság, a turizmus fenntarthatósága szempontjából követi mindezt nyomon. Önkéntes szabályozási rendszerek bevezetésével szállodákban, éttermekben működik, a nemzeti, regionális minőségi rendszerek keresztül az ajánlásokat tanulmányozzuk, meglátjuk, hogy a turisztikai szakpolitika korlátozott kompetenciájának körében mit lehet megvalósítani. Az ipar, a helyi, eh, regionális és tagállami képviselők szintjén eh, megfontolva Krémer úr választ vár azon projektek, amelyeket eh, a Jorovella, a kerékpár utak szintjén támogatásra került. Minden projekt a pénzügyi rendelettel és a kommunikációs anyagokban bekerül ebbe a részbe. A sajátos szerződéseket meg fogom vizsgálni, és a sajátos kérdésre majd egyéni válaszsal fogok szolgálni, Ön ugyanis a nemzetközi audienciára a mm, helyi és regionális szinten túlmenő nemzetközi síkra utalt, úgyhogy én majd szeretnék erre visszatérni a későbbiekben a kérdésére válaszul. Elnök asszony, köszönöm a választ a bizottság részéről. Atanasopulu asszony részéről. 14 betűből áll a ö, vezetékneve, ez már nem semmi. Folytatjuk, de még mielőtt folytatnánk, köszönetet szeretnék mondani Weston és Hamile uraknak. Üdvözöljük Önöket ma is, és bármikor kérjük térjenek hozzánk vissza, amikor majd a bizottság javaslatát elénk terjeszti a harmonizáció irányába az európai turisztikai védjegyek esetében, hogy minden fogyasztó számára kellemesebb döntésekre kerülhessen sor. Kérem, tapsoljuk meg az előadóinkat. Én continuons. Most pedig folytatjuk a munkánkat, kedves kollégák, és elkezdjük a nyolcas napi rendi pontot, nevezetesen a javaslat a Horizont Európa Kutatás és Innovációs Keretprogram létrehozásáról, egy véleménytervezet megvitatása következik, és ehhez kapcsolódóan a specifikus programokról is beszélünk beleértve a közlekedést. Virkunen asszonynak adom meg azonnal a szólt, az ITRE bizottság nevében ő fogja előterjeszteni a témát. Köszönöm, elnök asszony. Igen, ahogy ön is mondta, Horizont Európa egy, egy teljes ö, egységes csomag, de két részből áll. Nagy, egy nagy programmal foglalkozik. A Horizont Európa program nagyon fontos a jövőnk szempontjából, és tudjuk, hogy a, a legnagyobb probléma az az, ö, ö, hogy nagyon is sikeres volt a Horizont Európa, annyira népszerű, hogy, hogy mindössze 12 projekt kapott finanszírozási finanszírozást, nagyon jó minőségű programok nem kaptak semmiféle finanszírozást. A bizottság azt javasolja, hogy ezt vizsgáljuk felül a következő mandátum során. A közlekedési bizottság is támogatja ezt az egész folyamatot. A bizottság a tavasszal penális ülésen fel megemelte a költségvetés, itt majdnem 50 kal tehát 50 százalékot kért a parlament, ez volt a plenáris ülésen a döntés. Ez azt jelenti, hogy több mint 131 milliárd eurót érintene a parlament döntésének megfelelően, és ebből a közlekedési terület nagyon nagy részt fog kapni. Foglalkozunk a kutatással, az innovációval Európában. A bizottság javaslat eléggé kiegyensúlyozott javaslat. A bizottság leírta az új programokat, tehát itt egy fejlődésről van szó, nem forradalomról. Új elemeket is bevett a javaslatba, a védelem, a kutatás területén is a költségvetésbe a bizottság. A közlekedési ágazat is az egyik nagyon fontos terület, figyelembe véve az automatizációt, a digitalizációt, a biztonságot és a dekarbonizációt ugye ott vannak a klímával kapcsolatos tevékenységek, akciók, ezek élveznek prioritást az elkövetkezendő időszakban a Horizont Európa területén 35%-kal járul hozzá a bizottság a klíma változással kapcsolatos feladatokhoz, a közlekedés nagyon fontos szerepet játszik az emissziós kibocsátás csökkentésben. Az Európai Unió a tiszta energiában, a tiszta mobilitás technológiában vezető szerepet akar játszani, éppen ezért be kell ruházni a kutatásba, az innovációba, és Horizont Európa nagyon fontos szerepet játszik ebben a célkitűzésben az Horizont Európa programnak három pillére van, a közlekedés a második pillérhez tartozik. Itt a globális kihívásokról van szó, az ipari feladatokról, a mobilitásról, a klímáról, az energiáról. Az Európa verseny, az európai növekedés szintén részét képzi ennek a kettes pillérnek, de, de 60%-kal növelni kell a, ennek a pi, pi, pillérnek a költségvetésből 60%-ot kell kitennie, ez most 56 mindössze. Tehát a dekarbonizáció, a digitalizáció is ide tartoznak. Ami a költségvetést illeti, a közlekedés területén volt egy kis csökkenés, pedig a, ugye az innovációt növelni kell. Hogyha összehasonlítjuk a négyes klaszterrel ezt a területet, akkor azt látjuk, hogy a közlekedésben, a közlekedésben átvettünk más területekről is különböző pénzösszegeket, például a hármas klaszterből, aztán a harmadik pillérben ott van a különböző közlekedési vállalatokkal kapcsolatos feladat folyamat, feladattal kapcsolatos folyamatok, tehát ha megnézzük az energiát, a mobilitási pillért, azt látjuk, hogy a közlekedés a többi területről kap majd pénzt, a kutatás és az innováció szempontjából a KKV-k számára a kutatás folyik a különböző területeken, egymás között is, a területek között is, nem határoztunk meg bizonyos területekre, nem tűztük ki a költségvetést, különböző területeket fogunk át, van egy rugalmasság a pilléreken belül a közlekedési ágazatban fontos az egyensúlyt biztosítani, és az alkalmazott kutatások szerepét is ki kell emelni fontos a, az, hogy a piaci lehetőségeket is növeljük a közlekedési ágazatban. Ahogy tudják, nagyon kevés időnk volt, amikor is megfogalmaztuk a véleménytervezetünket. Várom a módosításaikat, várom a véleményüket. Nagyon-nagyon szoros az időnk már az elkövetkezendő hetekben, de úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata jó, a évek óta már felkészítették a különböző érintett feleket erre a folyamatra, az Európai Parlament is foglalkozott sokat már, de sokkal többet kell beruházni az innovációba és a kutatásba. Nagyon szépen köszönöm. Virkunen asszony, igen sokkal többet kell beruházni a kutatásba és a fejlesztésbe Európában. Ezzel egyetértek, most pedig megnyitom a vitát. Ja, vielen Dank, Frau Forz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a javaslatért. Köszönöm a jelentéstevőnek a tervezetet. Na most úgy gondolom, hogy fontos a konstruktív megközelítés. Tény, hogy a közlekedés Európában megoldásra szorul, de csak úgy lehet ezt megtenni, hogyha többet beruházunk a kutatásba. Egy versenyképes ágazatot kell kialakítani, ezáltal hozzájárulva a mobilitáshoz és a klíma kérdéshez is, de Természetesen megfelelő költségvetési előirányzatokra van szó a Horizont Európa terén, a különböző párhuzamos tevékenységeket el kell kerülni. A bizottságnak javaslatot kell tenni, és a mi szakbizottságunk úgy gondolja, hogy a, a jövőbeni programokban orientációkat kell nyújtani és a prioritásokat kell kialakítani. Például a tiszta mobilitásra gondolok, olyanokra, nem csak olyanokra, akik nem a városokban élnek, vagy az agglomerációkban. Látjuk azt, hogy új intelligens közlekedési módozatok léteznek már, de nem a kis pénzügyek számára. Olyan rendszerekre van szükség a közlekedésben, amely eh, lehető, amelyek lehetővé teszik, hogy csökkentsük a eh, légszennyeződést, eh, viszont a forgalmat nem kell csökkenteni, mi nagyon sokat teendőnk. Nagyon nagy örömmel fogok a jelentéstevővel és a kollégákkal tovább dolgozni konstruktív módon. Köszönöm szépen. De Lunde úr, öni a szó. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, úgy gondoljuk, hogy ez jó irányba történő lépés, támogatjuk a bizottságot, szeretnénk, hogy uh, tovább menjünk a 120 milliárd eurót is elérnénk. A climate mainstreaming a, az ékrajtal kapcsolatos ö, irány ö, mutatás ö, útján is tovább kell haladni. Ez a dimenzió erősítendő, ö, kihívások vannak, és egyre nagyobbak kövőben. Ez lehetőséget ad az európai vállalkozásoknak, hogy megkülönböztessék magukat a ö, jó minőségű ö, technológiával. Skeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy pénzt osszunk ö, földrajzi alapon. Minden európai eszköz nem alkalmas minden cél elérésére. Ezért van a különböző eszközök. A kiválóság kell legyen a kritérium, amelynek alapján a projekteket kiválasztják. Aggódunk a stratégiával kapcsolatban túlságosan a bizottság dönt. Szeretnénk együttműködni a raportőrrel abban, hogy találjunk megoldást. A gender dimenziót is szeretnénk felvenni, ez jelen kell legyen, és a női kutatóknak is hasonló lehetőséget kell kapniuk. Úgy gondoljuk, hogy a cluster nagyobb figyelmet kell kapjon. Például a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Delunde Ike Messner asszony nevében. Köszönöm szépen, hogyha lehet, akkor felolvasom, amit kaptam kaptam a lányok jelentéstevőtől a bizottság szerint ez prioritás, de a finanszírozás nem megfelelő, ahogy ezt a jelentéstevő is megállapítja. Ez az egyik legnagyobb sikertörténet az EU-ban de figyelembe kell elvenni az innovációt is, hiszen az is nagyon sokat tud hozni. az innovációs agenda az európai politika középpontjába kell álljon. Csak akkor lehet sikeres, hogy határon átnyúló együttműködést támogatjuk, és az európai iparok együttműködhetnek, és megfelelő támogatásban részesülnek. A Horizon Europe választ kell adjon ezekre a kérdésekre, és ki kell használni a potenciál. A Horizon Europe kell válaszoljon a globális kihívásokra. Például a műanyag szennyezés, a felmelegedés, az óceánok esetében különösen fontos, hiszen ezek a föld felszín 70%-át képezik. Nemzeti szinten nem lehet megfelelő megoldást kell találni, európai összefogás kell például a műanyagmentes óceánok mint cél elérése. Ehhez nem csak kutatás eh, kell, eh, hanem meg kell mutassuk a gyakorlatban is az európai polgárnak, hogy az EU konkrét akciót jelent. Ez azt jelenteni, hogy konkrétan tovább tudunk eh, lépni, és kérdekeljük a polgárok érdekeit. Pont. Micsoda akcentusa, fú, a hang és az akcentus minden ott volt. Köszönöm szépen, Ajala Szender asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék eh, a két anyaghoz a téma felelős eh, Virkunen asszonynak, és egy kérdést is szeretnék feltenni. Ma délelőtt, nem tudom, hogy ez mennyire véletlen vagy sem, lehetőségünk volt arra, hogy eh, kifejezetten a, a cetről egyeztessünk, és eh, a Horizont 2020-nál a jelentős keretösszeg emelésről szólt a javaslat, és szól is a javaslat. A CEF növelésére vonatkozóan milyen ön összeg keretre gondol ön? Mi az európai intézményeknél a kutatás fejlesztés szintjén valahol kicsit a lurdi csodát várjuk, és hihetetlen. Például a földrajzi elosztás 10%-os koncentráció a projektek szintjén. Nem tudom, hogy ez most kifejezetten megvan-e. Itt vannak azok a projektek, ahol kutatási központokról beszélünk, laboratóriumokról, vállalatokról, amelyek a Horizont 2000 a Horizont Európára válnak, és annak költségvetésére. Vannak olyan vállalatok és vállalkozások, amelyek tő, kifejezetten a tőzsdén is részt vesznek, és mégis várják a Horizont Európa allokációját. Megint csak egy csodaszerű dolog, nem hittem, hogy létezik. Amikor ilyen növekedésre beszélünk, akkor milyen kiadásokról beszélünk? Kiknek, milyen kifizetésekre kerül sor, milyen eredményeket várunk el, és hogyan fogjuk ellenőrizni. Mert az innováció, ugye az alapkutatásról hallunk, de hol van valahol a kettő közötti összefüggés? További kérdés a migráció elleni ö, küzdelem, a munkahelyteremtés kérdése klímaváltozási kérdések. Az EU nem megfelelő válaszokkal szolgál, nem politikai téren ö, beszélek én mindenről, hanem kifejezetten ö, más típusú szintekre utalok most. A kutalók, kutatók úgy látják, hogy az ajánlásokra szükség lenne, de hogyan lehet konkrétan mindezt megfogalmazni? A 2022-28-as időszakban a segítségre van szükségünk, nehogy igazából a támogatások e, hirtelen megérkezzenek, aztán meg nem. Wim van de Kampur szeretne valamit hozzátenni Elnök asszony, kérdéseim nekem is vannak, de talán túlmutatnak a jelentésen. Azon túl, amit Virkunen asszony elmondott, de lehet, hogy válaszokra majd sor kerülhet. A közlekedési ágazat hány vállalata élt a Horizon 2020 keretprogramból? Mal a közlekedési ágazat, ha nem tévedek, igen kevés pályázatot nyújtott be a kutatás ágazatában, akár a műszaki egyetemekre gondolok, akár másokra. A közlekedés ágazata megint csak valahol szegény legénye ennek a programnak. Aztán, hogyan lehet élni a programmal? Mi az Európai Parlament például jelöltként a Horizont Európánál jelentkezhetünk, hiszen az intézmény, vagy az intézményeken kívüli pályázók appellálhatnak csak ezen alapokért. Én a DigiMove-hoz fordulok e kérdésekkel. Mit kér a DigiMove e program keretében? a Horizont 2020 vagy Horizont Európa címke alatt. Utolsó kérdésem. A Horizont Európa a közlekedési ágazatban ismertebb lesz, mint a Horizont 2020. Ma délelőtt az önvezető járművekről beszéltünk, ott komoly kutatásokra van még tér az ilyen kutatásokat lehet finanszírozni például ebből a programból? Köszönöm, Wim van de Kamp úr. Több kérdés is elhangzott a bizottság irányába. Clara de Lartole asszonynak adom meg a szót, hol van ő? Tessék, üdvözlöm a szakbizottságban, és köszönöm, hogy megosztja a Horizont Európával kapcsolatos véleményét velünk. Öné a szó. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor átérek angolra. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket erre a vitára. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy ilyen rövid időn belül ki tudta dolgozni ezt a tervezetet. A, hogy a jelentéstevő is mondja, a közlekedés a GDP szempontjából is a gazdaságunknak az egyik vezető ágazata. A kutatás és az innováció éppen ezért nagyon fontos a bizottság szempontjából is, hogy beruházzon a kutatásba és az innovációba. Ez a négyes klaszter nagyon jól adaptálták a klímaváltozáshoz is, amelyel szembenéz jelenleg az Európai Unió, aztán az automatizáció, a digitalizáció a közlekedés területén szintén lényegbe vágóak az inkluzív és megnövekedett mobilitás szempontjából mindenki számára. Ez a program a mobilitással foglalkozik, tehát itt a személyszállítással, és ne felejtsük el az áruszállítással is. A jelentéstevő rámutatott a bizottság főbb javaslataira, nevezetesen, hogy jobban kell, jobban kell integrálni a közlekedést, az energiát, a klímaváltozást, és természetesen a többi klaszterrel is kapcsolatban van ez a négyes, például a hármas klaszterrel, a digitális technológia terén egy szisztematikus, rendszerszerű megközelítést dolgozott ki a jelentéstevő a közlekedés területén, annak érdekében, hogy legyen valamilyen értelme az egész rendszernek. A jelentéstevő véleménye szerint ugye nagyon sok a módosító, a bizottság szívesen együttműködik a módosítók terén is, annak érdekében, hogy javítsunk a bizottság javaslatán. A jelentéstevő nem igazán ment bele a költségvetéssel kapcsolatos módosításokba, de a, ahogy hallottuk, fontos lenne több összegre a kutatás és a innováció területén természetesen teljes mértékben egyetértünk ezzel a javaslattal. A hármas és az ötös módosítók, és ezt értjük, arról szólnak, hogy mennyire fontos az in, a beruházásokat ösztönözni és növelni. Tehát például a kis- és középvállalkozások területén is fontos ösztönözni a beruházásokat, a hármas klaszter, a digitális iparággal foglalkozik. Itt is vannak olyan módosítók, amelyek arról szólnak, hogy hogy az infrastruktúrát, a különböző módozatokat módozatokon javítsunk, az infrastruktúrát neveljük, a hozzáférés is nagyon fontos. Itt a 8-as módosítóra utalnék. A 9-es módosítóval kapcsolatosan pedig egyetértünk azzal, hogy mennyire fontos a, a biztonság kérdése, Természetesen egyetértünk a jelentéstevővel a közlekedés biztonságot illetően, de azt hiszem, hogy a horizontális aspektusokat is ki lehetne jobban domborítani. Itt például a járművek biztonságát illetően vagy a, azzal kapcsolatosan, hogy nulla, nullára csökkentsük a elhalálozások számát az utakon. Nagyon is egyetértünk azzal, hogy ez a szakbizottságnak az a véleménye, hogy a klímaváltozást 35%-kal kell figyelembe venni a költségvetésben, a különböző üzleti lehetőségeket is a középpontba kell állítani, de ezen a területen is a klíma környezet problémáit meg kell oldani. Végül pedig az utolsó szó ahogy hallottuk, a költség költségvetések, az alapok földrajzi elosztásáról is szó volt, és a kiválóság alapján nyújtjuk a támogatásokat, nem pedig a földrajzi területek alapján. Nem tudom, hogyha akarják, folytathatom-e még a stratégiai területekről, vagy az energia témáról még beszélhetek, ha gondolják. Pardon. Sander és Van den Kam úr kérdésére térjünk még vissza, de hogyan lehet például jelentkezni erre a programra? Ki jogosult erre? És természetesen megvannak a, megvan a globális véleményünk, de, de mi leginkább ugye a közlekedéssel foglalkozunk. Van-e, megvan -e ezekre a konkrét kérdésekre a válasz, válaszuk? Én azt hittem, hogy Ajala ö, asszony kérdését, tehát a jelentéstevőnek teszik fel, itt a hálózat finanszírozással kapcsolatosan. De szeretném biztosítani a jele asszonyt, hogy igen, a keretprogramok finanszírozásával nagyon világosan foglalkozunk, ez mindenki számára nyitott. Nem meglepetés az, hogy hogy a kutatás területén ugye nagyon sok a program, és vannak olyan területek, ahol ö, többet ruháznak be kutatásba és innovációba, korreláció van, nem csak statisztikai, ö, hanem okokozati korreláció is van a beruházások, és a nemzeti ö, területek között itt a kutatás és innováció terén. Tehát vannak bizonyos területek, ahol jobban koncentrálódik ez a folyamat. Figyelembe kell venni az európai régiókat, amelyeknek megvannak a jelentős innovációs kutatással kapcsolatos erőteljes aspektusai, tehát a nemzeti, a regionális kompetenciákat is figyelembe kell venni. Ez a program, igen, a szinergiát biztosítja e program és más programok között, valamint a hálózatfinanszírozási eszközhöz is kapcsolódik az excellencia, a kiválóság kapacitását is figyelembe kell venni regionális szinten is, ami a programokat illeti, nem tudom pontosan idézni, de hogy itt most jogi vagy fizikai személyről van szó, vagy, vagy testületről van szó, a programra jelentkezhet, tehát jogosultak, létezik egy konszorcium, melynek három tagja van, tehát minimum három tagállamnak kell jelentkezniük a programra harmadik országokból is. Tehát jelentkezhetnek, nem feltétlenül kapnak finanszírozást, de jelentkezhetnek. Köszönöm szépen. Virkunen asszony, öné a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Két megjegyzés. Az első a közvetéssel kapcsolatban, mint tudjuk, a parlament a plenárison tavasszal dönt és a döntés a következő, legalább akkora költségvetés, és a Horizon 50%-kal nőjön, és ezt követtem ebben a véleményben, ezért javaslom, hogy ez 50%-os növekedés legyen. A jelenlegi árakat vetem alapul, és ez 130 milliárd euró. Nem azt mondta, hogy 120 milliárd legyen, de gondolom ugyanarra gondol, mert állandó árakról beszélünk, pedig jelenlegi árakról. A CEF költségvetés 42,7 42,7 három a bizottsági javaslat, ez legalább akkora, mint a jelenlegi, de a mobilitás új elem ebben az árnyék a jelentéstevőkkel éppen erről beszélünk, de hogyha az energiát nézzük, és a digitális részt, akkor az növekedett az előzőhöz képest, ezért javaslom CEF-nek, költségvetésnek a növekedését, mert ez megfelel a parlament döntésének, ami pedig a Horizon Europe-hoz való jelentkezések küldését jelenti. E rendben, de ez partnerség kell, mert ez kiválóságára alapozódik, és csak a jelentkezések 12%-át fogadják el. Tehát nagyon minőségi jelentkezés kell. A közlekedés nagyon jó felhasználó, például légi közlekedés, a Sky program, a tengerész, a tengeri közlekedés rész, hát ezek a legnagyobb területei a kutatásfejlesztésnek is. Kétfajta finanszírozás itt van, az alapkutatásra, egyetemek, kutatóintézetek, alapkutatások, és van a másik része, az innováció, ami már majdnem a gazdaság. Ez is nagyon népszerű, eh, mert itt eh, kis vállalkozások is jelentkezhetnek. Eh, a gazdasági élet, az önkormányzat, a kutatók összefognak, és itt a városi mobilitási tervek is szóba jönnek. Azt hiszem, hogy a közlekedésben nagyon aktív partner volt, és felhasználója a kutatás alapoknak, és a jövőben is, a következő években tudjuk, hogy eh, az éghajlat változás lesz eh, a fő prioritás. Sok eh, kutatás van a az energia szektorában, az energia szektorban, ami ezt a finanszírozást ö, használja fel, a digitalizáció ö, is ö, a Horizon ö, programhoz ö, nyúl. Ez már most fontos volt, és még fontosabb lesz a jövőben. Köszönöm szépen. Virgulán szeretném elkezdeni rá, hogy szeptember 11-e, 11 óra a módosítók benyújtásának a határideje, most meg folytatjuk a munkát. A budgetnek a véleményével 2021-2007-es időszakra vonatkozó és pénzügyi keretről szóló tanácsi rendelet, az előadó Rike úr 10 pont, hogyha a kap szót be fogja mutatni ezt a véleménytervezetet. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mint tudják, a, az előző előadó szólt róla, két döntés született. És itt szeretnék egy pontosítást hozni, mert ezekben az állásfoglalásokban növekvtek a számok három helyen, a Horizont Europe, az Erasmus és a COSME program, de a többi számmal kapcsolatban nem fogadott el semmit, ez fontos tudni, mert a parlament nem foglalt állást a cef kapcsolatban. Az a jelentés, amiről itt szó van, az a szöveg, amiről szó van, a következő. Minden bizottság megállapítja a prioritásait, és a, ö, az álláspontját és a ö, költségvetési szakbizottságnak ö, továbbítja a tövés pénzügyi kerettel kapcsolatban. Ö, ez a ö, szakbizottságok véleménye azért, hogy a közvetési szakbizottság a parlament álláspontját ki tudja alakítani ami a közlekedést illeti, alá kell húzni a prioritásainkat, és nem kell a teljes pénzügyi keretre véleményt adunk. Azt hiszem, alá kell húzzuk, hogy a szükségletek a közlekedés terén nőnek, mert egyre többet szállítanak, több személy, több áru, és ennek vannak kollaterális hatásai ezek az infrastruktúrára is kihatnak, a biztonságra, illetve a gazdasági teljesítményre. Szeretnék visszatérni arra, amiről szóltam az előbb röviden, amikor az európai konnektivitásról beszéltem. Javasoltam, hogy 20 milliárd kerüljen át a Federből az EMIE-be ez furcsának tűnhet, de szeretnék erre magyarázat adni. Az M e I E a CEF azt, ez azt jelenti, hogy közvetlenül a bizottság rendelkezik ezzel. Azelőtt kevesebb, mint 10 milliárd euró volt, amit a lineá ügynökség, a, az infrastruktúra ügynökség kezelt, ez bekerült a CEF-be, és még jött 10 milliárd a kohézióból, és 3 milliárd plusz jött, tehát a CEF-ben nincsen friss pénz, 10 milliárd euró, ami a kohézióban volt, és addig is a közlekedésre fordították, és az ügynökségtől jött még pénz. Nos, a javaslat. Nincs plusz pénz állandó euróban számolva valójában a közvetési dotáció csökkent. Tehát mindenki azt mondja, óriásak a szükségletek, a mechanizmus nagyon jól működött, komoly probléma lesz a költségvetéssel, tehát hogy 20 milliárdot a versenyképességből vegyünk el, az sokkal kevesebb, mint amennyit a kohéziótól vettünk el. És ez lehetővé teszi nem az, hogy új erőforrások legyenek a közlekedésre, hanem még kevesebb lesz. Ez azt jelenti, hogy a verseny képességből átkerül a közvetlen hatáskörünk, a közlekedés közvetlen hatáskörébe. Valójában a CEF továbbra is közvetlenül felhasználható eszköz marad, az ügynökség és a kohézió ad bele, és a versenyképesség is kell adjon bele. Miért ne adna bele? Így lehet javítani az eredményt. Mindenki elismeri, hogy nem jó a hatás, amikor szét van aprózva, és amikor összehozták, akkor sokkal jobb volt a hatás. Láttuk, hogy mekkora volt a különbség. A FEDER 80 milliárd költséget jelent, abból 20 milliárd a közvetlen kezelésbe kerülhet. Ezt mondom, a, hogyha mi a TRAN ezt nem mondjuk, akkor más nem fogja mondani. Ezt nehezen fogjuk elfogadtatni a bizottsággal, pedig csak a feladat kerül át. De szerintem ezen el kell gondolkozni. Azon, hogy a Connecting Europe Facilities megfelelő finanszírozással bírjon. Ez a teljes költségvetés nem érinti, mert ez nem plusz erőforrás, hanem átrakjuk a közlekedés finanszírozásának egy részét közvetlen hatáskörbe. Nos, remélem, ezt sikerült elmagyaráznom, mert furcsának tűnhetett, de nem az, ami a jelentést illeti, azt fogjuk javasolni, hogy az idegen forgalom külön szerepeljen a költségvetésben. Külön említjük, de nincsen külön költségvetése. Az egyetlen EU-s kompetencia, amelyre nem vonatkozik külön költségvetés. És visszatérnék az ügynökségek eszközeire egyre nagyobb a felelősség. Az EASA-nál igaz, a tengerészeti ügynökségnél, az ERA-nál is. Tehát na, oda kell figyelni arra, hogy nem lehet egyre több munkát adni nekik, és a kormányzáshoz nem adunk megfelelő finanszírozást. Nos, ennyi. És még egy szó az ARD-vel kapcsolatban. Nem e, térek e, vissza e, erre a K-end e, a kutatásfejlesztésről van szó nem kellett volna a saját forrásokról beszélni a jelentésben, ezt a megjegyzést törölni fogom. a közli kihívások kell szerepeljenek a költségvetés tervezésben. Nos, ennyi elnök asszony, amit mondani szerettem volna a jelentésben. A Transzakbizottság döntésére van szükség. Remélem, hogy ezt figyelembe fogják venni. Finn van de Kamp úr, tessék. Tisztelt elnök asszony! Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük ezt a kiváló prezentációt a véleménytervezetről, bevezetéséről is. Lesz néhány kérdésem, ma délelőtt ugye a bizottsággal, az ITRE szakbizottsággal közösen egyeztettünk a CEF-ről, az Európai Hálózat finanszírozási eszközről, és az összegek magasabbak voltak délelőtti anyagunkban, mint a második pontjában az ön véleményének. Azt mondták nekünk az étrétől, hogy a 2014-20-as összegekre szeretnének visszatérni, de Telicska úr és Marinescu úr még ezt is szeretnék túlszárnyalni 12,3 mal nem 11,5-tel szeretnék túlszányalni mindezt, mert ha ez így lenne, akkor a kohéziós alappal ütköznénk. Dominik, a kérdésem tehát hozzád az, hogy ez a 3 as nem lehetne több? Vagy még most túl korai, hogy ezzel kapcsolatban véleményt formáljunk? Ez volt az első kérdésem. Aztán a 20 milliárd. 20 milliárd amely a regionális fejlesztési alapból, az ERFA-ból van itt jelen. Az Azzal egyetértek, de ha jól értem, ez jelentős növekedést jelent a beruházási kapacitásunk szempontjából. 20 milliárd a CEF-nek kezdett tekben 30 milliárd, de ez a 20 milliárd honnan jön, ezt kérlek magyarázd meg. Harmadik kérdés, a véleményben nem beszélünk a katonai mobilitásról. Igen. Nem lenne szükséges röviden utalni a katonai mobilitásra ma délelőtt vita fényében. Kettős célok, kettős felhasználás, polgári és katonai felhasználás. Lehet, hogy legalább egy mondatban kellene erre is utalni hogy nehogy a, úgymond a katonai forrásokra lenyúljanak tőlünk pénzeket. Ugye itt van a polgári felhasználás, aztán nehogy valahol a katonai célokra folyjon el ez a pénz, és akkor az egyik zsebünket kiürítenénk. Aztán a kutatás. Egy megjegyzés ezzel kapcsolatban. Megértem Marinesco kollégámat, aki azt mondja, hogy a Clear Sky e, típusú kezdeményezések nem közös vállalkozások, hogy a bizottság egy kicsit ki akar ettől a koncepciótól, ki akar ebből hátrálni. E, én úgy értettem, hogy a közös vállalkozások világos koncepció voltak, de most nem biztos, hogy még mindig jól értem, de mondta asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek, aki egy nagyon erőteljes bevezetőt tartott, éppen ezért gratulálok ami az infrastruktúrát és a közlekedést illeti. Fontos a prioritásokat a közlekedési beruházásokra koncentrálni. Ismét ugye lehet utalni itt például a, a Morandi híd esetére. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a célkitűzéseinket a pénzügyi területen is meg tudjuk valósítani a határokon átnyúló projektek számára fontos prioritást adni a pénzügyi lehetőségek területén is. Nagy öröm számomra az is, hogy a turizmus, az idegenforgalom témáját is megemlítette. A, ez ugye a harmadik európai ágazat fontosság szempontjából úgy gondoljuk, hogy vannak olyan alapok, amelyek kimondottan az idegenforgalomhoz csatolhatók. Jó lenne, hatékonyabb lenne, hogyha kimondottan meghatároznánk, hogy melyik költségvetési területeket tudjuk az idegenforgalomhoz csatolni. Természetesen a különböző szükségleteket is figyelembe kell venni, így például a bevándorlás témáját is. Megfelelő kommunikációt kell biztosítani, mert tudjuk, hogy az integráció a múltban is nagyon sok véleménykülönbséget szült a bevándorlás terén, meg kell nézni, hogy esetleg a különböző szerződéseket nem kell felülvizsgálni, a polgárok úgy gondolják, hogy az ő szükségleteiket kell figyelembe venni, és magas szintű politikát kell az ő érdekeikben kialakítani. Még egyszer köszönöm, és természetesen fogok benyújtani én is módosított annak érdekében, hogy a igen, javítsunk. Köszönöm szépen, bemondta asszonynak. A bizottság képviselőjére nézek, és Olive Stilla úrnak adom meg a szót, ön kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnénk köszönetet mondani a jelentéstevőnek és a hozzászólóknak, akik arról szóltak, hogy a közlekedésben milyen fontos a költségvetést megerősíteni, azok a költségvetési összegek, ugye, amelyek biztosítva vannak, tehát ezeket többféle módon lehet megközelíteni. Először is össze kell hasonlítani az Európai Unió 27 tagá- tagállamát, tehát a 28-at, a 25 27-tel, akkor meg azt látjuk, hogy nem igazán jók mindenhol az adatok. Ugye a Brexit, tehát figyelembe véve 4%-os összességében a növekedés, viszont kivetítve nulla. Most figyelembe véve itt a katonai mobilitást, úgy gondoljuk, hogy a bizottsági javaslatát illetően globálisan eh, egy reális javaslattal élt, ami a fedelt illeti, nincs eh, a közlekedésre eh, semmiféle előirányzott összeg az elfán belül. A tagállamok és a régiók azok, amelyek a prioritásokat dolgozzák ki, de a bizottság jelen javaslata alapján lehetséges lesz az erfát felhasználni a közlekedési ágazat támogatására a legkevésbé fejlett régiókban. Tehát itt egy földrajzi területi célkitűzésről van szó, és ez egy nagyon jó kiegészítést jelent a hálózat finanszírozási eszköz mellett, tehát az ERFA-ból adódó lehetőségek. Tehát átruházásra ö, kerülhet sor 5%-ban. Tehát az ERFA-ból egy közvetlen eszközbe Eh, átruházhatók ezek az összegek, akkor ha egy adott tagállam ezt eh, kéri, kérvényezi, természetesen eh, itt egy rugalmasságról van szó, de ezt egy adott tagállamnak kérnie kell. Nagyra értékeljük azt a referenciát, amely a különböző szabályozási ügynökségeket illeti. A szabályozási ügynökségek eh, és új, is új eh, kompetenciánkkal rendelkeznek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most pedig visszaadom a szót eh, a jelentéstevőnknek, Rikké úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok a kollégáknak, a dossziémmal kapcsolatosan. Természetesen nagy érdeklődéssel várom a módosítókat is, hogy válaszoljak az első kérdésre, és kommentáljam azt, amit a bizottság képviselője mondott az Erfával kapcsolatosan. Itt 380 milliárdról van szó, ez ugyanaz a mechanizmus mellesleg, mint a kohéziós mechanizmus, tehát át csoportosítunk valamit, amit pedig a bizottság megjegyzését illeti, nem akarok kommentárt fűzni a tagállamok rugalmasságát illetően. Nulla, nulla. Azt hiszem, hogy az ilyen típusú dolgokkal nem foglalkoznak a tagállamok. A második megjegyzésem az, hogy az előző költségvetésben megtiltottuk azt, hogy a közlekedésre előirányúzzunk összegeket a verseny területére vonatkozóan, de azt is látjuk, hogy bizonyos költségvetési keretekből előirányozta a közegeket a közlekedésre. De nem olyan műveletekre, amelyeknek volt hozzáadott értéke. Én például egy francia régióban, ahol dolgoztam, a közlekedést javítottuk, fejlesztettük, a közlekedési infrastruktúrának a fejlesztése eh, lehetővé teszi, hogy a, az infrastruktúrát eh, európai szinten fejlesszük általánosságban, nem lehet eh, meglep az, hogy azt mondja a bizottság, hogy a tagállamok sokkal jobban tudják az infrastruktúrákat kezelni, mint, a, mint uniós szinten tesszük. Hogyha ugye 10 milliárdról volt szó, itt egy közvetlen kifizetést illetően, nem tudom, hogy az ERFA-ból adódóan hogyan lehet elfogadni. Én úgy gondolom, hogy a az Európai Hálózat finanszírozási eszköz egy jó javaslat, de az ELFA szintén részt vesz mindebben. Ez egy Európai Uniós hozzáadott értéket jelentene, tehát önök úgy számoltak, hogy 28 tagország helyett most 27 van, tehát ezzel számolták az adataikat. Most, ha Nagy-Britániát veszük alap, ugye 15% volt a, a, a támogatás, de nem használta fel a 15 százalékot. Mindezt persze felül kellene vizsgálni a különböző számadatokat, a konstans adatokat, a visszatérő adatokat. Volt szó a prioritásokról, ahogy a, ugye a polgári és a katonai témáról is szó volt. Én nem akartam a hálózatfinanszírozási eszközbe belenyúlni, ugyanis ez az eszköz egy teljesen más vita tárgyát képzi, nem akartam itt a prioritásokról, a kezelésről beszélni. Nincs semmiféle kommentárom ezzel sem, még akkor is, hogyha osztom a, a, ugyanezeket a gondokat. Köszönöm szépen, köszönöm. Ö, nagyon jó, hogy ilyen határozott maradjon is. Ö, ilyen ö, a CEF védelmében szeretnék emlékeztetni rá, hogy a gondosok benyújtásának határideje szeptember 11, ked 15 óra. Most pedig vége a nyilvános ülésnek, és zárt ülésen folytatjuk. Következő visszajelzés a háromoldalú egyeztetésekről. Rövid szünetet kérek, a webstream, webstreaminket leállítják, és a vendégek elhagyják a termet, és magukra maradnak a e, parlamenti képviselők két e, percet e, hagyjunk arra, hogy azok, akiknek ki kell